El señor presidente. Buenos días. Köszöntöm a kedves barátaimat, a tisztelt képviselőtársaimat. Megnyitom az ülést. De la resaca de anoche, con muy buen ánimo a tegnap esti nagyon jó meccs után, és miután gondolom mindenki jó hangulatban töltötte az estet, most térjünk rá a napirendre, a KAP 2013 utáni jövője témájára, amelyről Georges Lyon írt jelentést. Szolos biztos úr is körünkben van, és amint tudják, a jelenlegi plenáris ülésünkön. Ma több biztos is váltja majd itt egymást az első sorban, a bizottság sorai között, és elsőként tehát Soros urat köszöntöm. Először azonban George Lyont fogjuk meghallgatni, aki ennek a kiemelt jelentőségű témának a felelőse. Négy percet kap Leon úr, hogy bemutassa jelentését, és két percet majd a vita végén, hogy válaszoljon a közben felmerült kérdésekre. Tehát összesen hat perce van. Ezt akár mindet is felhasználhatja egy menetben, de akkor a végén nem tud szólni majd. Leon úr alaphelyzetben tehát négy plusz két percet kap, de négy perc után sem szakítom félbe, hogyha felkívánná használni hat percét. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr. Tisztelt biztos úr, először is sajnálatomat szeretném kifejezni, együttérzésemet a német kollégák felé, és gratulációmat a spanyol kollégáknak a tegnapi kiváló győzelemhez. Úgy gondolom, hogy a mi témákban két alapkérdést kell először megválaszolni a kap reformja kapcsán. Mire való a kap, és miért releváns még mindig a 21. században is. A gazdasági válság közepette, az adósság válság közepette, az államháztartások összezsugorodása közepette nagyon ö, nagy teher nehezedik a termelőkre, és továbbra is támogatásra szorulnak, talán egyre jobban. Úgy gondolom, hogy a legfőbb kihívás azonban az, hogy hogyan lehet az élelmiszerellátás biztonságát és persze mennyiségét garantálni, állítólag 2050-ig meg fog duplázódni a világ igénye. Ugyanakkor egyre kevesebb földön, egyre kevesebb és drágább energiaforrásból tudunk csak termelni. Hogyan lehetséges tehát kevesebb erőforrással kétszer annyit termelni jó minőségben? John Beddington nálunk azt mondta 2009-ben, hogy 2030-ra új helyzet elé állunk, és ha nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, akkor ez világszerte hatalmas destabilizációs erőt jelenthet, nemzetközi migráció indulhat meg ö, olyan területekről, ahol kevés az élelmiszer és a víz. Úgyhogy szembe kell néznünk ezzel a kihívással, most a klímaváltozás is súlyos, mm, komoly módon hozzá járul ezekhez a fenyegetésekhez, és ezeket mind figyelembe kell vennünk egy új reform során garantálnunk kell az európai polgárok számára az élelmiszerellátást, és közben globális céloknak is meg kell felelnünk. Olyannak kell lennie a reformnak, hogy hogy az alternatív energiák felhasználását a mezőgazdaságban támogassa, ezzel munkahelyeket is lehet teremteni, új lehetőségeket a termelők számára új típusú jövedelemforrásokat. Jobban oda kell figyelnünk a környezetvédelemre, és lehetővé kell tennünk a termelők számára, hogy részt vegyenek agrokörnyezetvédelmi projektekben, a következő reformban erőteljesen. Ö, nem szabad csak restriktív intézkedésekkel szabályozni a piacot, hanem ösztönzőkkel is élnünk kell legyen igazságos az új rendszer, minden tagállammal szemben, főleg az új tagállamokkal szemben igazságos, ami a közvetlen támogatások elosztási arányát illeti. Legyen olyan a reform, hogy a történelmi jellegű kifizetéseknek véget vett 2020-ig, és minden kifizetést új alapokra helyez a tíz évvel ezelőttihez képest. Az élelmiszerláncban a termelőknek nagyon fontos szerepe van, ezért igazságos elbárást, elbárást várnak jogosan. Az igazságosság legyen tehát a reform középpontjában. De oda kell figyelnünk a piaci ingadozásokra is, mert igaz, itt óvatosan kell eljárni, mert van szükség, még mindig van talán szükség vésztározásra, hogy ezeket a ingadozásokat kiegyenlítsük. Erre külön költségvetési sor szolgál válság esetén, de el kell utasítanunk azt a fajta tömeges ö, résztározási igényt, amire korábban igényt tartottak a gazdák, nem lehet ez a jövőbe vezető út. Végül pedig biztos vagyok abban, hogy a házunk elkötelezett a kap modernizációja mellett, a reformok mellett, amellett, hogy új utakat nyisson meg a 21. században, és azáltal, hogy ezt a jelentést megírtam és elfogadjuk most talán, ezzel új ö, napirendet, új időtervet írunk majd, és kíváncsi vagyok a idén novemberben megjelenő bizottság közleményre és a biztos úr reakcióira. Jó, most Csolosz biztos úrnak adom meg a szót ugyanennek a fontos témának a bemutatása céljából. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt elnök úr, kedves képviselők! Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ezen a vitán, mert én is foglalkoztam a KAP reformjának kidolgozásával, és a meghallgatásom során is elmondtam azt, hogy nagyon fontos a parlament célkitűzése a KAP reformjait illetően. Egy olyan reformra van szükség, amely megfelel az emberek elvárásainak, és amely valóban az állampolgárok érdekeit szolgálja. Köszönöm szépen George Lyonnak a jelentését, és köszönöm szépen mindenkinek, akik eh, a mezőgazdasági szakbizottságból módosítókat nyújtották be annak érdekében, hogy a szöveg még jobb legyen. Jobban kell kommunikálni a közös agrárpolitika jövőjét illetően. Úgy vélem, hogy ez a jelentés már egy kitűnő eszközt jelent ahhoz, hogy a közös agrárpolitikáról tudjunk kommunikálni. Arra van szükség, hogy egy jövőben mutató mezőgazdasági politikát készítsünk el, egy olyat, amely tovább tud fejlődni. Az a helyzet, hogy a Lisszaboni szerződés után mindent ennek szellemében kell kialakítani, és mindennek illeszkednie kell az Európa 2020-as stratégiába is. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy a kapot még jobban kiigazítsuk. Ki akarunk lépni a hagyományos célokból, ahol csak a piaci ellátást próbáltuk biztosítani. Úgy vélem, hogy a teljes élelmiszerláción keresztül javítani kell a termékeket, ehhez átláthatóságra van szükség, és arra van szükség, hogy valóban legyen tárgyalási erejük a gazdálkodóknak. Ez nem csak a kapnak része, hanem egy olyan pont ez, amelyet az Európai Bizottság más területeken is fontosnak ítél. A közvetlen kifizetések, hölgyeim és uraim, ez egy olyan eszköz, amelyel stabilizálni lehet a gazdálkodók bevételét, egy olyan elem, amelyel garantálni lehet azt, hogy a közjavakat meg lehessen védeni. Ez egy olyan aspektus, amelyre állandóan emlékeznünk kell, amikor arról beszélünk, hogy a gazdálkodók számára minimális bevételt kell biztosítanunk hiszen ők a munkájukkal közjavakat teremtenek, tehát a közvetlen kifizetés az új kritériumok alapján, és a kritériumok lényege az, hogy sokkal igazságosabb legyen az elosztás a különböző gazdálkodó kategóriák között. Figyelembe kell venni azt, hogy vannak különbségek az egyes régiók között, és tudjuk, hogy vannak olyan zónák, amelyek eléggé bonyolultnak minősélnek. El kell kerülnünk azt, hogy a gazdálkodók teljesen kaotikus piacokkal nézzenek szembe. Véleményem szerint a piaci orientáció teljes mértékben összeegyeztethető a piackezelési mechanizmusokkal. A piacoknak megfelelően kell működniük, és ez nem ellentétes azzal a nagy céllal, amely azt jelenti, hogy Európa földjein mindenhol lehetségesnek kell lennie a mezőgazdaságnak. Hadd mondjak néhány megjegyzést a módosítóikkal kapcsolatban. Úgy vélem, hogy az élelmiszer termelés a kap egyik legfontosabb célja, és az élelmiszer előállítás nagyrészt a piacok által van megfizetve, de említettem azokat a közjavakat, amelyeket a gazdálkodók hoznak létre, és ezt is természetesen meg kell fizetni tehát élelmiszerek előállítása, illetve a közjavak védelme. Ez az, amit mi támogatni szeretnénk közpénzekből. A kap újra struktúrálása, ezt már említettem, szerintem kettő pillérre van szükség a közös mezőgazdasági politikában. A célok egyértelműségét illetően, de amiatt is, hogy olyan eszközökre van szükség, amelyeket, amelyekkel hatékonyan tudunk eljárni. Vannak olyan eszközök, amelyeket évente alkalmazunk, ezeknek az eredményeit évente lehet lemérni, de vannak olyan intézkedések, olyan eszközök, amelyeket hosszabb időn keresztül alkalmazunk, és hogy ezeket jobban lehessen kezelni, illetve hogy jobban lehessen kezelni az erőforrásokat, ahhoz szerintem erre a kettő pillérre van szükségünk. Ez a két pillér egymást kiegészíti, és eh, ez azért lehetséges, mert a céljainkat megfelelően struktúráltuk. Ami pedig a közvetlen kifizetéseket illeti, Itt folyamatosság van, definiáljuk a kiindulópontot, és itt ezt közpénzekből kell finanszírozni. Mindenki számára egyeteminek kell lennie a tartalomnak, mindenki számára, akik ezt alkalmazzák, és szerintem ez egy jó kiinduló pont ahhoz, hogy más intézkedéseket definiálhassunk, amelyek eh, a közjavak eh, termelését eh, ösztönzik, illetve megtartják. Biztonsági hálókra van szükségünk, amelyekkel lehetőségünk nyílik arra, hogy egyfajta piaci stabilitást tudjunk biztosítani. Ami pedig a kis és közép üzemeket illeti, úgy gondolom, hogy nekik fejleszteniük kell a teljesítményüket, de valahogy biztosítani kell azt, hogy a saját körülményeik között tudják ezt megtenni, és ehhez a potenciáljukat kell növelni. Tehát ez is szerkezetváltásra van szükség, jobban kell orientálódni a piacok felé, de a mezőgazdaság diverzitását is meg kell tartani. Tehát ezek lettek volna a megjegyzéseim, néhány megjegyzés, tisztelt Lion úr, tisztelt képviselők, Természetesen azt a jelentést, amiről szavazni fognak, azt nagyon is meg fogom vizsgálni, meg fogom vizsgálni az egyes pontokat, és a következő hónapokban el fogom mondani a bizottság kezdeményezését is. Köszönöm, mondja az elnök. Lavia kollégának fogom megadni a szót, aki jelentés készítőként, illetve vélemény megfogalmazójaként fog felszólalni a Költségvetés Bizottság részéről. Signor Commissario. Tisztelt eh, elnök úr, tisztelt biztos úr. Azt gondolom, hogy a Lion jelentésnek az az előnye, hogy a közösségi agrárpolitika keretében számos cél definiált, és sokkal átfogóbb ez az anyag, mint korábban. Az Európai Unió 2020-as stratégiájával ez mindez összhangban áll. A jelentésben a mezőgazdasági politika, mint közösségi politika jelentős szerepet kap. Éppen ezért, akik újra államosítani szeretnék ezt, a, illetve újra a nemzeti kompetenciába szeretnék helyezni ezt a területet, erre nemet kell mondani. Nagyon fontos ezeket a célokat közösen elérni, és a jelentés azt is mutatja, hogy az új közösségi agrárpolitika forrásainak szintén összhangban kell állnia mindazzal, amiből korábban profitált a politika. Köszönöm szépen, kolléga. Most pedig a frakció képviseletében adom meg a szót a képviselőknek. Először másfél percben a néppárti frakció képviseletében Dantán kollégának. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is köszönetet szeretnék mondani George Lyonnek, illetve az árnyék jelentéstevők csoportjának. Azt gondolom, hogy ők nagyon okosan és szorosan dolgoztak vele együtt. A frakciónk számára ez egy jelentős kihívás, 2007-ben és 2008-ban nyersanyagforrás hiány volt, pénzügyi válság 2009 óta, és mindez megmutatta azt, hogy a liberalizmus nem megoldás a mezőgazdaság számára. A mezőgazdaságnak az európai polgárok élelmiszerellátását, életkörülményeinek megfelelő szinten tartását kell elérnie, illetve a világpiaci helyzetét erősíteni az Európai Uniónak. A 20. század eseményei a mezőgazdaságban is megmutatkoztak. Ez azt jelenti, hogy a politikai eszközeknek a mezőgazdaságban is meg kell mutatkozniuk. Éppen ezért az első pillér, amelyet teljes mértékben az Európai Unió finanszíroz, ezt ellenőrizni kell, és a társfinanszírozás keretében a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban szintén modernizációra van szükség. Igazságosabbnak kell lenni ennek a politikának, igen, igazságosat mondtam, a tagországok és az Európai Unió között 14 millió gazdának és családjának kell új reményt adni, annak érdekében, hogy a 4,5 millió gazda, aki 65 év feletti és a mezőgazdasági tevékenységet abba hagyja, megfelelő nyugdíjban részesülhessen. Köszönöm szépen, mondja az elnök. A szociáldemokrata frakció képviseletében Olencsnik képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim! Az a vita, amit az elmúlt hónapokban az Európai Parlamentben folytattunk, egyértelműen felhívják a figyelmet arra, hogy szükség van a változtatásokra a közösségi agrárpolitikában. Ez a közös politika az elkövetkezendő évtizedekben az élelmiszerellátás biztonságát kell, hogy garantálja, egészséges eh, élelmiszerek és a biodiverzifikáció, illetve a természet megtartása mellett. A szociális feltételeknek is eleget kell tenni, munkahelyeket kell teremteni, a fiatalokat és a nőket is támogatni kell a mezőgazdaságban. A gazdáknak eh, tisztességes bevételi forrásokhoz kell jutniuk, nagyon nehéz munkát végeznek, és közjavak eh, termelését biztosítják. A különböző frakciók módosítókat nyújtottak be, és ezeket figyelembe kell venni, illetve a tagországok véleményét is. Nagyon fontos döntések következnek azért, hogy a jövőben elköltött pénzek mind a gyártók, mind pedig a fogyasztók érdekeit szolgálják. Köszönöm szépen a nagyon jó együttműködést Lájon úrnak. No. Köszönöm szépen, kolléga úr liberálisok nevében egy percben Paulsen asszony kap szót, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Lyon úr jelentésében a jövőbe mutató kislépésekről beszél, de ezek a kislépések egyenként is nagyon fontosak, mert mind megváltoztatják az agrárpolitikát. Nyilvánvalóan továbbra is szükség van közös agrárpolitikára, és meg kell akadályoznunk a jövőben is a renacionalizációt. El kell ismernünk, hogy megváltozott körülöttünk a világ, modern, új típusú kihívásokkal kell szembenéznünk, ez kötelezettségünk is. Ilyen például az éhezés, egyre több ember éhezik a világban, és óriási kihívások állnak előttünk a klímaváltozás miatt is, a, nem, a természetes erőforrás e- kihasználása, recyclingja tekintetében. A mezőgazdaság nem pusztán környezeti kérdés vagy probléma, sem nem pusztán élelmiszerellátási kérdés, hanem az erdészetről is, ha beszélünk, és a számos alágazatról, akkor a világ valamennyi globális problémája felmerül. Köszönöm szépen, Paulson asszony. Most a zöldek képviseletében két percben Hajzling úr kap szót. Elnök úr, tisztelt biztos úr, köszönöm ezt a jelentést, jól sikerült együttműködnünk az előadóval, és értelmes kompromisszumokat kötöttünk. Ezek megállják a helyüket a kritikák tüzében és úgy gondolom, hogy valamennyiünk érdeke az, amit most elértünk, hogy a közös agrárpolitikát folytassuk. Nem mindenkinek minden szempontja érvényesült, de a legfontosabb számunkra az volt, hogy zöldebb legyen a GAP, a CAP, mint eddig volt, a fenntartható energiapolitika szempontjából is, de magának a mezőgazdaságnak szempontjából is, tehát legyen a mezőgazdaság fenntartható. Nem csak a világpiacra kell odafigyelnünk, bár ez fontos, hanem az európai mezőgazdaság saját belső problémáit is meg kell fogalmaznunk. Tehát nem csak a WTO szabályok érvényesek ránk, bár alá kell vetnünk magunkat ezeknek a szabályoknak, hanem legyenek európai elveink is, amelyek alapján továbbfejlesztjük a politikát. Fontos, hogy a közvetlen kifizetések, az első oszlop kifizetései fenntartható mezőgazdasági politikán belül fogalmazódjanak meg, a vidéki területek fenntartása és a munkahelyteremtés előtérbe kerüljenek. A szakbizottságban ö, sokat vitatkoztunk arról, hogy a világpiacorientált export támogatásokkal életben tartott ágazatoknak mi legyen a helyzete. Kritikusan látjuk ezeket. Olyan mezőgazdasági politikát szeretnénk, amely nem koncentrálja tovább a tőkét, a méreteket, és nem pusztán a versenyre koncentrál, hanem mivel a jövőbe, európai jövő bemutató politika, a vidék, a vidéken élő emberek életét, ellátási biztonságát, a talajvédelmét, a vízvédelmét, és magában foglalja, és a klímaváltozás elleni harchoz is hozzájárul. És persze munkahelyeket teremt. Köszönöm szépen. Köszönjük mi is, kolléga úr. Most a konzervatívak és reformisták képviseletében Nikolson úr kap egy percet. Köszönöm, elnök úr. Szeretném a bizottság előtt elmondani a véleményünket a kap jövőjéről és az ezéves munkatervről. Mi ugye megszavazzuk ezt a jelentést, leszeretnénk szögezni, hogy egyes részeivel nem értünk egyet. Főleg azzal nem, hogy a második pillér fenntartásával kapcsolatban leírtak nem fogadhatók el számunkra. De jó kiinduló alap ez a szöveg későbbi vitákhoz, és arra azt megmutatta a jelentés, hogy a bizottságok együtt tudnak működni egymással. Szeretnénk, hogy a jövő bármelyik reformja versenyképessé tenni a mezőgazdaságot hosszú távon ráadásul. A CAP óriási változásokon ment át már eddig is. A 21. századra kell felkészítenünk nem csak ezt a politikát, hanem a mögött álló embereket, nem csak a termelőkről szól, nem csak az élelmiszerbiztonságról, hanem számos közjó megteremtéséről, mindenkit érintő kérdésekről, és ehhez a költségvetés arányának megtartása szükséges minimum. Köszönöm az előadónak az elvégzett munkát. Köszönjük, Jim. Most egy percre Ferreira úr kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék gratulálni a jelentéskészítőnek. A KAP legutóbbi reformja a mezőgazdasági piacok liberalizációjához vezetett. Nagy különbözőségek voltak a támogatások elosztása tekintetében az országok, illetve a gazdálkodók között, a kvóták, a termelési jogok, az intervenciós intézkedések, ugyancsak hozzájárultak ehhez. A WTO-ban feláldoztak bennünket más érdekek miatt, a kis és középgazdálkodók mindig is hátrányos helyzetben voltak, sőt, még kevesebbet termeltek, habár egyre nagyobb volt az igény az élelmiszerek iránt. Természetesen az élelmiszer független, az élelmiszer függetlenségének nagyon fontos szerepet kell tulajdonítani Európában, és megfelelő bevételről kell gondoskodni a gazdálkodók számára, hiszen a gazdálkodók a környezet védelméről is gondolkodnak, gondoskodnak. Mindig figyelembe kell venni a jellemzőit az egyes területeknek Európában, és úgy kell kialakítani a támogatásokat, hogy a termelők, illetve az országok közötti egyenlőtlenségek eltűnjenek. Olyan bevételre van szükségük a gazdálkodóknak, amelyet tovább tudnak dolgozni. Köszönöm szépen, Joao. Most pedig megkapja a szót Fontana úr egy percre az EFD nevében. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Először is szeretnék Lajon úrnak gratulálni a munkájához, és szeretnék köszönetet mondani Csolosz biztos úrnak, a mezőgazdasági szakbizottságnak is. Azt szeretném, hogyha az Európai Bizottság a jövőben, az elkövetkező fázisában a jogalkotási folyamatnak a termelőkre különös tekintettel figyelne, mert ők azok, akik a legnagyobb hátrányjal kell, hogy szembenézzenek. Veneto régióból érkeztem, és itt nagyon sok mezőgazdasági vállalkozás létezik, és nem csak, hogy minőségi termékeket állítanak elő, hanem a tájat is védik. Ez egy olyan gazdagság, amelyet meg kell védeni, és ezt kell ösztönözni, annak érdekében, hogy a tevékenységüket folytatni tudják, ez az kell, hogy megfelelő árak legyenek a piacon, és hogy megfelelő támogatást kapjanak. A vidékfejlesztési politikákat is ösztönözni kell, hiszen ezáltal a helyi adottságokat is meg lehet védeni. Egy egyre nagyobb minőségi standardra van szükség egy olyan, egy olyan piacon, amely rendkívül nagy versennyel kell, hogy szembenézzen, és arról is gondoskodni kell, hogy a bürokratikus terhek is csökkenjenek. Köszönöm szépen elnök, köszönöm szépen Fontána úrnak, most pedig Dotz asszony következik a függetlenek nevében egy perc, 30 másodpercre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Először is hadd ragadja meg az alkalmat arra, hogy köszönetet mondjanak a jelentés készítőnek a jelentése miatt. Nagyon sokat meghallgatott bennünket, ellátogatott a tagállamokba, és ezt kifejtette a jelentésében. A kapnak biztos jövedelmet kell biztosítania a gazdálkodók számára a minimális bevételt biztosítani kell a támogatások által, a, és figyelembe kell venni azt, hogy ezeket a kiadásokat a kabul növelni kell a, az EU kibővítésével meg kell őriznünk a biztonsági hálókat, és biztosítani kell a jövedelmezőséget. Figyelembe kell véve a tagállamokban a termelés költségeit is, a fair kifejezés definícióját meg kell vizsgálni, a terület alapi kifizetés, amely ahhoz vezetett Észak-Iraszországban, hogy kevesebbet kaptak az egységes kifizetésből, az nagyon, az nagyon káros volt számos gazdálkodók számára Észak-Irországban, olyan gazdálkodók vannak főként, ahol kicsi maga a gazdálkodás területe, de nagyon intenzíven művelik meg. Tehát figyelembe kell venni a különbözőségeket, és ezekről gondoskodni kell a 2013 utáni kapban. Köszönöm szépen, mondja az elnök, most pedig a saját nevükben felszólalók következnek. Először is másfél percet, Desz úr. Vielen Dank, Herr Präsident. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves Soros biztos úr, kedves kollégák! Nagyon fontos vitát folytatunk ma a Lion jelentéshez kapcsolódóan, és George Lyonnak köszönetet szeretnék mondani a készségéért, amelyet a jelentés kapcsán is megmutatott. Azt gondolom, hogy nagyon jó kompromisszumot sikerült elérnünk frakciókon átnyúlóan, és azt gondolom, hogy ma délben a többség ezt támogatni tudja a szavazáson. A közösségi agrárpolitika Európában az egyik legfontosabb pillére az Európai Egységesülési folyamatnak, és ebben a jelentésben arról vitázunk, illetve azt írjuk le, hogy milyen hatásai vannak a közösségi agrárpolitikának 2013 után az európai mezőgazdaság magas minőségű élelmiszereket állít elő, sok munkahelyet biztosít, kultúr növényeket, illetve a biodiverzitást is megtartja, az újra növő nyersanyagok esetében szintén jelentős feladatokat lát el, és azért, hogy az európai mezőgazdaságot a jövőbe vezethessük, 2013 utánra is megfelelő koncepciót kell találnunk. Nagyon fontos feladataink vannak. Csolos biztosnak is köszönetet szeretnénk mondani, hogy egyértelműen kitért arra, hogy továbbra is két pilléres le- rendszer lesz, és az én frakcióm is támogatni fogja ezt. Az első pillér kiegyenlítésként, a második pillér pedig egy intézkedési katalógus előállításáért felelős 27 tagországra nézve azért, hogy további eszközöket kaphasson a mezőgazdaság és feladatait elláthassa a néppárti frakció. Nagy részét támogatni fogja a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök, kapulás Szantos kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! szocialisták elégedettek a jelentéssel, a mi javaslataink is tükröződnek benne. 90% a módosító indítványainknak pozitív fogadtatásban részesült, és az 50 kompromisszumból 49-et támogatni tudunk. A jelentéstevő egyértelműen megmutatta azt, hogy a kap közösségi jellegét meg kell tartani, és ehhez megfelelő költségvetési eszközöket kell allokálni a gazdáknak, továbbra is támogatásra van szükségük új kritériumokra, különösen a környezetvédelemben, és ezáltal remélhetőleg egy igazságosabb támogatás elosztás valósulhat meg a gazdák között, és ebből valóság lehet. Nagyon sok kolléga kitért már erre. A piac szabályozása, a válságban a feladatok megoldása megfelelő politikát előfeltételez. A gazdák igényei jogosak, a gazdák szolgáltatásokat végeznek, és olyan szolgáltatásokat is, amelyeket korábban nem kaptak bérezést. A bizottság kommunikét fog kiadni, és minden bizonyal itt is megjelennek majd a javaslataink. A bizottság jelezte már, hogy pozitívan látja ezeket a javaslatokat. Lion kollégának még egyszer köszönetet szeretnék mondani kitűnő munkájáért. Mindez azt mutatja, hogy az Európai Parlament ilyen fontos témákban nagyon fontos tevékenységet végez, és felelősség teljesen jár el. Egy percben Reimers kolléga kapja meg a szót. Elnök úr, biztos úr, tisztelt kollégák! Köszönetet szeretnék mondani a jelentéstevőnek a jó együttműködésért illetve azokért a fontos aspektusokért, amelyekre kitér 2013 után a jelentés, továbbfejlesztést kér, a kap továbbfejlesztését. A mezőgazdaság legfőbb feladata a, az élelmiszer termelés a polgárok számára. A közjavak esetében nőnek az igények, nő a lakosság, száma és a természetes források is kiapadnak, éppen ezért nagyon nehéz lesz ezeknek a feladatoknak a megoldása. A gazdáknak, gazdáknak egyre kevesebből, egyre többet kell termelniük. Támogatás nélkül a hatékonyságot nem lehet erősíteni. A parlament, a bizottság és a tanács felelősek azért, hogy a szükséges keretfeltételeket biztosítsák. Hogyha Európában a jövőben is egészséges és sokrétű mezőgazdaságot akarunk fenntartani, akkor a gazdák igényeire is tekintettel kell lenni. Tehát Kevés bürokráciára van szükség, és vállalkozói szabadság biztosítására azért, hogy egy tisztességes jövedelmet tudjanak teremteni maguknak. Köszönöm szépen, Reimers kolléganő, most egy percben Smith kollégának adom meg a szót. Köszönöm. Én is szívesen gratulálok Skót kollégámnak, Lion úrnak. Nagyon jól megfogalmazott ez a jelentés, és nagyon sokan hozzáadták fantasztikus szaktudásukat. Szerintem a, az élelmiszerellátás biztonsága kéne, hogy a legfontosabb legyen a prioritások között. Minden más is fontos, de csak másodlagosan. Ez az európai nemzetbiztonságnak is fontos feltétele, de globálisan is. Különösen Lavia úr megjegyzése a költségvetésre vonatkozóan, és az, ami engem foglalkoztat. A költségvetésről eddig keveset beszéltek. Lehet, hogy tipikus dolog skótként egyből a költségvetésre terelni a szót, de kérem szépen, nincs értelme célokat kitűzni, ha nincs emellett azonnal költségvetési elkötelezettség. Nem csak azért, mert például az Egyesült Királyságban is meg akarják szüntetni a közvetlen kifizetéseket eleve, hanem azért is, mert egyébként nincs miről vitatkoznunk. Köszönjük Smith úrnak, most Wojciechowski úr kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is elismeréssel szeretnék adózni Lion úr munkája iránt. Víziót fogalmaz meg a jelentésében, minden fontos kihívást felsorol. Az itt a gond, hogy a kifizetések szintjét valahogy igazságosabbá kéne tenni. Ha a kifizetéseket nézzük csupán, akkor óriási különbségek vannak a tagállamok között. Vannak, ahol 500 euró ez hektáronként, az új tagállamokban azonban akár 100 euró ö, is ez csupán, tehát ezt az igazságtalanságot helyre kéne hozni a jövőben nem hagyhatjuk meg ezeket a különbségeket. És örülök annak is, hogy Smith úr is felveti a költségvetés problémáját, mert nagyobb költségvetés nélkül nem lehet több feladatot elvégezni. Csak úgy, hogyha elveszünk másoktól. Már pedig mindenki szűkösségben van. A szabadsággal nincs gondunk, mondták a francia fordalmak is, csak a testvériséggel van gondunk. Tehát én elsősorban a tagállamok közötti kiegyensúlyozottabb elosztás mellett emelek hangot. Köszönöm, most Debrun kolléga nő kap <clears throat> szót. Üdvözlöm én is a jelentést, de sajnálatosnak tartom azt, hogy szerintem ez nem tartalmaz víziót a kap jövőjére vonatkozóan nem ö, tartalmaz arra vonatkozóan garanciákat, hogy a, az igénynek meg fognak felelni a termelők mennyiségben és minőségben. És közben megvédik a talajt, a vizet, környezetüket a termelők, sőt arra sincs garancia, hogy megtarthatják majd munkájukat. És a klímaváltozásról akkor még nem is beszéltem. A kapot sokkal radikálisabban meg kell reformálni, e célok elérése érdekében. Még mindig a legnagyobb föld tulajdonosok a nagy termelők kapják a legtöbb támogatást. Ez nincs rendjén így. És meg kell növelni a költségvetési hozzájárulásokat is, ezzel is egyetértek. Köszönöm, De Bruyne asszony. Most Scotta úr kap szót egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt kollégák, biztos úr. Jelenleg a mezőgazdaság nem kap elegendő támogatást ahhoz, hogy tovább billenjen a jelenlegi holdpontról. Forradalmasítani kéne a kapot, a termelőket vállalkozóvá kell tenni, a gazdasági életben kell őket részt vetetni. Olyan rendszerekre van szükség, ahol a piachoz kötődik politika, mindezt Európa szerte kell kialakítani. Ehhez a bizottságnak megfelelő ösztönzőket kell teremtenie, és a legversenyképesebbeket kell támogatni. Aki pedig nem versenyképes, az hújjon ki. Az új agrárpolitikában nagyon fontos az is, hogy az eddigi pazarlást megszüntessük. Sok fiatal lenne szívesen termelő, csak olyan drágák a földet, és olyan bonyolult a mezőgazdasági politika, hogy elriadnak a feladattól. A fiatalokat mindez elriasztja. Tehát ezt az óriási potenciált, amely az ifjúságban rejlik, a fiatal termelőkben rejlik, ki kéne használni egyszerűsítéssel, és elsősorban az ő érdekeikre kéne helyezni a hangsúlyt, tájékoztatni kell őket, és az egyetemeken a beszédőt félbeszakítja az elnök, mert meghaladta a beszédidőt. Másfél percben Nikolescu úr kap szót, parancsoljon van. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, egyetértek azokkal, akik a minőségét emelik ki ennek a jelentésnek. Valóban jó minőségű jelentéssel van dolgunk, és nagyon ambiciózus jelentéssel mert megoldásokat is keres, nem csak a problémákat tárja föl. Ugyanakkor kiegyensúlyozott, és a különböző egymásnak ellentmondó érdekeknek, főleg például az új tagállamok érdekeinek is hangot ad. Vannak olyan cikkek a szövegben, amelyek a kap felépítésére vonatkoznak. A kapot továbbra is két pillérre kell építeni. Ha a két pillért megszüntetnünk, megszüntetnénk, akkor nem tudnánk megfelelni a verseny kihívásoknak. A vidékfejlesztési pillér megszüntetése, mint ahogy ezt egyesek akarják, lehetetlenné tenni az új tagállamok számára, hogy fenntartható rendszereket teremtsenek. Ugyanakkor a költségvetés megnövelésével nem értek egyet, el kell mozdulni a hatékonyság, a növelés irányába az új tagállamokban, nem szabad a régi struktúrákat támogatni. Egy jól finanszírozott kap garantálhatja az európai élelmiszerellátás biztonságát. És mikor megszavazzuk majd ezt a jelentést, akkor ezzel a parlament fontos politikai üzenetet fog megfogalmazni mind a bizottság, mind a tanács, mind az európai polgárok felé. minuto el señor de Castro. Köszönöm szépen, Di Castro úr következik egy percre. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az elkövetkező években nagyok lesznek a kihívások, amelyekkel szembe kell néznie a, az európai mezőgazdaságnak. Ki kell elégíteni az élelmiszer szükségleteket, figyelni kell a környezetvédelemre, és ezek a perspektívák tehát, és ehhez az kell, hogy a mezőgazdaság egy új stratégiai jelentőséget kapjon. A jövő számára kell képítenünk a kapot, és ez a nagy kihívás. Döntő szerepül ez az, hogy a kap milyen szerepet fog kapni. Már most is nagyon nehezek a körülmények, tehát többet kell termelni, viszont kevésbé kell szennyezni a környezetet. Ez az óriási kihívás, és ez a cél, amit el kell érnie az európai mezőgazdaságnak. Az Agrár Szakbizottság, amelynek én vagyok az elnöke, nagyon ö, intenzív munkát végzett, és Lion úr pedig kitűnő jelentést fogalmazott meg. Ez egy olyan jelentés, amelyről meg vagyunk győződve, hogy hozzájárulhat ahhoz, hogy erősítse a kapot. Remélem, hogy az Európai Bizottság ezt figyelembe veszi majd a javaslatai kidolgozásánál. Elnök, Köszönöm szépen, egy percre Elvad úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Én is szeretnék köszönetet mondani George Lyon kollégámnak a kitűnő jelentéseért. A kapnak számos kihívással kell szembenéznie, és a gazdálkodók biztonságát biztosítani kell. A kapnak továbbra is közös európai politikának kell maradnia. Az elmúlt 50 évben növelte a kap a termelékenységet, biztonságot adott az ellátás számára, és elfogadható árakat hozott létre. Az európai állampolgárok számára fontos az élelmiszerbiztonság, a vidékfejlesztés, a gazdálkodók támogatása, a környezetvédelem meg kell felelni ezeknek az igényeknek, és ez azt jelenti, hogy ehhez megfelelő költségvetésre is van szükség, átláthatóságot és az arányosságot, és figyelembe kell venni a kapban a magas színvonalú élelmiszereket állítanak elő a gazdálkodók, és az európai gazdálkodóknak a lehető legmagasabb minőségű termékeket kell előállítani, és a behozott termékek esetében is ugyanazt a fajta minőséget kell elvárni, és mindenképpen az igazságos versenyt kell szolgálmazni. Elnök, köszönöm szépen egy percre. Fájmon kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. A legnagyobb igazságtalanság a jelenlegi kappal kapcsolatban, hogy a szubvenciók egyenlőtlenül vannak szétosztva az új és régi tagállamok között. Ebben az évben az új tagállamok gazdálkodói, tehát azon tagállamokban, akik 2004-ben csatlakoztak, csak kisebb részét kapják, 70%-át kapják a támogatásnak, amit eh, a régi tagállamok gazdálkodói kapnak, a román, illetve a bolgár gazdálkodók csak 40%-át kapják ennek. Meg vagyok arról győződve, hogy eh, ezt az egyenlőtlenséget meg kell szüntetni. Minden gazdálkodónak ugyanolyan feltételek mellett kell megkapnia a támogatást, és a hatos módosító indítvány is erre vonatkozik, és pontosan ezt a célt tűzi ki maga elé, és remélem, hogy a kollégák ezt támogatni fogják. Köszönöm szépen, most pedig egy percre Trianta Frida úr következik. Köszönöm szépen, azért jött létre a kap, hogy biztonságot lehessen teremteni az élelmiszer előállítás kapcsán. 70%-a az Európai Uniónak a mezőgazdaságra volt létrehozva, azonban most már csak 33%-ot teszik ki a költségvetésből a mezőgazdaság. A reformja a kapnak a versenyfeltételeket is kiemeli, ez egy kihívás figyelembe véve a jelenlegi válságot, és csökkenteni kivágják a kiadásokat, pontosan emiatt a kap céljának annak kell lennie, hogy egy olyan termelési modell támogasson, amely a széndiokszid csökkentést irányozza elő. Az üvegházi gázok és a klímaváltozás visszavezethetőek az agrokémiai modelljére a mezőgazdaságnak. Köszönöm szépen, most pedig Egnyú úr következik. President. Elnök úr. Azt gondolom, hogy gazdáknak fontos érdekeik vannak, és a kap jövőjének eh, praktikus szinten kell mozognia azt gondolom, hogy a néppárt egyik tagja a jelentés ellen szavazott a szakbizottságban. Azt gondolom, hogy a jelenlegi jelentés a második pillér a alatt olyan dolgokért lelkesedek, lelkesedik, amelyeknek nincs értelme. Fontos, hogy a dolgozó gazdák a gyakorlati feltételek mellett tudjanak megfelelően dolgozni. A saját tapasztalatom, mint művelő gazda, az, hogy nagyon gyakran a víz minőségesen megfelelő. A metán kibocsátást csökkenteniük kell a gazdáknak, de azt gondolom, hogyha kell, hogy legyen egy kap, akkor a gazdákat nem akadályoztatni kell, hanem segíteni. Köszönöm szépen, Heranc képviselőnek adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Egy új kapról beszélünk, éppen ezért fontos megállapodásra jutni a belga soros elnökség alatt. Kell eh, megvalósítani azt, amit a spanyol soros elnökség alatt nem sikerült. Egy olyan kapra van szükségünk, amely megfelelő költségvetési eszközökkel dolgozik, a 27 az új és régi tagországok érdekeinek eh, tesz eleget. 2005 óta nincsen elegendő pénz. A következő kapreformjánál egy olyan szektor életképességéről van szó, ahol nem pusztán a szolgáltatásokról van szó, hanem az európai polgárok élelmezéséről. Voltak olyan időszakok a múltban, ahol hiányhelyzetet kellett megoldani, és éppen ezért közösségi termelés kezdődött. Az új kihívásokra tekintettel kell lenni a reformnál, mint például a klímaváltozás. Köszönöm. Elnök, túl gyorsan beszélt képviselőasszony, tartotta az időt, de ilyen tempóban a tolmácsolás nem lehetett minden nyelven megfelelően folytatni. Azt javaslom, hogy egy kicsit lassabban beszéljenek, egyébként nem fogjuk tudni az összes nyelven meghallgatni a tolmácsolást. Folló parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök úr, egy rövid, boldog este áll ön mögött azt gondolom, és a biztos urat is köszönteni szeretném, illetve Lájan kollégának köszönetet szeretnék mondani a jelentését. Miről is van szó? Nagyon fontos azt a gondolatot érvényesíteni, hogy a gazdáknak környezetvédelmi kihívásoknak is eleget kell tenniük, ugyanúgy, ahogy az egész világnak nem szabad a mezőgazdaságot erre nacionalizálni. A mezőgazdaság számára egy költségvetésre van szükség. Gondoskodni kell arról, hogy a mezőgazdaság olyan helyzetben legyen, hogy a közjavakat meg tudja termelni. Az áringadozást el kell kerülni, ez alapvető jelentőségű. Erre a témára még vissza fogunk térni. Az első és második pillérre visszatérve. Azok, akik ezt a struktúrát védik, lehet, hogy igazuk van. A költségvetési vita során az első pillér játszott fontos szerepet, de az, hogy most áttevődjön minden a második pillérre, a társfinanszírozásba, ez ellentmondásos dolog. El kell kerülnünk a kap nacionalizálódását. Biztos úr, a következőt szeretném még elmondani. A kap akkor jött létre, amikor még Európai Gazdasági Közösségről volt szó, szóval most Európai Unió vagyunk. Köszönjük Lofol úr, félbe kell, hogy szakítsam, mert jelentősen meghaladta a beszédidejét. Ashworth kolléga kap szót, parancsoljam. Tisztelt biztos úr, tisztes, tisztelt elnök úr, ebben a változó világban nagyon fontos, hogy a kap megmaradjon, és releváns maradjon a jövő kihívásaihoz, és ne a múlthoz igazodjon. A reformált kapnak fontos szerepe lehet az új kihívásokkal szembeni fellépésben, mint például az élelmiszer ellátás, a piaci megfelelés és az elhangzottak. Ugyanakkor ne felejtsük el, hogy a kap ugye eredetileg dinamikus mezőgazdasági ágazatot akar teremteni, nem tudom, hogy hol tartunk. És ne felejtsük azt sem, hogy ehhez az kellene, hogy egyszerűbb, átláthatóbb, gyakorlatiasabb legyen a politika. Értéket kell teremtenie, value for money, ugye itt az angol elv, és különösen érvényes ez ilyen nehéz gazdasági időszakban. Kérem a bizottságot, hogy maradjon realisztikus a tekintetben, hogy mire elég az európai költségvetés nem növelni kell azt, hanem hatékonyabbá tenni. Az előadó kiváló szöveget fogalmazott meg, gratulálok neki, és örömmel támogatom azt. Elnök. Köszönjük. Egy percben most Bafton tanul kap szót. Köszönöm, elnök úr. A kap jövője a klímaváltozással egyre szorosabban összefügg. Walesben a választóim az úgynevezett GlassDS rendszert üdvözlik. Hektáronként pénzt kapnak a termelők, hogyha jobban megvédik a vízkészletet. A 2013-ig terjedő célok között nem szabad feláldoznunk az új célok érdekében a kettes pillért. A közvetlen kifizetés sok termelő számára életfontosságú ha a termelők azt látják, hogy elvonják a pénzüket, akkor érzékeny, nem feltétlenül környezetbarát alternatívákat fognak alkalmazni. Tehát ez nem opció. Walesben nagyon nagy hagyománya van. A mezőgazdaságnak sok közösség település csak mezőgazdaságból él. A klímaváltozáson alapuló ideológia és túlzások tönkretehetik a Walesi mezőgazdaságot. Egy percben García Perez kap szót, és ő lesz ezzel az utolsó felszólaló ebben a körben, a spontán felszólalók előtt. A kap mindig is megpróbált alkalmazkodni a jelenhez, a kihívásokhoz. Most is ezt tesszük. A Lion jelentés a mezőgazdaságos stratégiai ágazatként nevezi meg, és azt mondja, hogy a 2020-as stratégia megvalósításához hozzájárulhat. A 2013-ig terjedő kap politika tehát tartalmaz és tartalmazzon is közös jegyeket az európai stratégiával. A piacokhoz jobban igazodnunk kell, és nemzetközi elkötelezettségeket kell tennünk, nem csak az európai gazdák jövőjét kell ö, megteremtenünk közvetlen kifizetésekkel, támogatásokkal, a költségvetés megfelelő szak, szakaszának részének ide utalásával, hanem ö, világszerte feladataink van. A 2013-ig nem szabad hozzányúlni a költségvetéshez és ha utána hozzá nyúlunk, akkor is a jövőt kockáztatjuk. Ugyanakkor legyünk realisztikusak, és Lion úr ilyen volt, amikor írta a szöveget, a shadow együtt olyan jelentést hozott létre, amelyet a parlament többsége támogathat, és ez pozitív politikai üzenet lesz a gazdák felé és más ágazatok képviselői felé is. Köszönöm szépen, Gárcia Perez asszony. Most itt van egy gondunk. A problémánk abban áll, hogy 23-an akarnak felszólalni a spontán felszólalások keretében. Amint tudják, a szabályok öt személy megszólalását engedik meg, amitől elszoktunk térni egy kicsit. Eddig 47 perc helyett már 59 perce beszélünk, és akkor még nem beszéltünk, nem beszélhetett a biztos újra, és az előadó sem. Ez egy nagyon fontos, kiemelt vita, Nyilván ezért kértek ennyien szót. Én azt javaslom, hogy kompromisszumként most öt helyet tíz felszólalnak adom meg a szót, köztük Kalinowski úrnak, viszont szigorú leszek a beszédidővel. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr. Abból indultunk ki, hogy megpróbáljuk az EU tagállamokat nem felosztani új és régi tagállamokra. Mi támogatjuk az olyan támogatásokat, amelyek modernizálják a gazdálkodásokat. Nem szabad, hogy csak az olyan gazdálkodókat támogassuk, akik nem is fektetnek be a gazdálkodásukba. A közös kapnak foglalkoznia kell a környezetvédelemmel és az élelmiszerbiztonsággal is. Azt szeretném, hogyha a piaci szabályozás bevált eszközei megmaradnának. Természetesen vannak bizonyos elképzelések, amelyek eh, a tejkvótákra vonatkoznak. Megszakította az elnök. Eh, eh, Fencsila úr asszony következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Szeretnék gratulálni a jelentés készítőjének, az árnyék jelentés készítőknek és mindenkinek, aki részt vett ebben a nagyon fontos projektre, és amely a kap jövőjével foglalkozik a globalizált világban. Egységesen kell fellépnünk annak érdekében, hogy az ellátás biztonságát lehessen garantálni, le lehessen küzdeni a környezetszennyezést, a klímaváltozást, és optimálisan lehessen kiaknázni a kap lehetőségeit. Ezen kívül stabil keretet kell, hogy a kap adjon a mezőgazdasági termelésnek, növelni kell a termelést és a versenyképességet, és garantálni kell azt, hogy független legyen az ellátás minden kulcsfontosságú szektorában a termelésnek. Szeretném hangsúlyozni a két pillérét a kapnak, meg kell különböztetni az egyes pillért, biztosítani kell azt, hogy megfelelő bevételei legyenek minden tagállamban a gazdálkodóknak. Köszönöm szépen, Bóvi úr következik. Először is szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének. Valóban kitűnően dolgozott együtt mindenkivel, annak érdekében, hogy előre tudjunk lépni. Röviden szerettem volna valamit mondani, mégpedig azt, hogy Európa most nettó importőre az agrár nyersanyagoknak, tehát nagyon ambiciózus mezőgazdasági politikára van szükség annak érdekében, hogy az élelmiszerbiztonságot garantálni tudjuk az állampolgárok számára. Van egy olyan kap, amelyet három okból kell reformálni. Nem fair ez sem, szociális, sem pedig gazdasági szempontból. Gazdasági szempontból nagyon keveset kapnak az előállítók, és kapnak ezt e, meg kell oldania, és szociális szempontból pedig a régiók és országok között nem igazán egyelően vannak elosztva a támogatások, figyelembe kell venni a talajt is, megszakította az elnök a felszólalót, e, Dalen úr következik. Tisztelt elnök úr, röviden összefoglalva pénzt adunk a mezőgazdaságra több országban több prioritás van, viszont kevesebb a pénz. Ez azt jelenti, hogy át kell tekintenünk a kapot, és az alapoknál kell kezdenünk ezt. Nagyon fontos, az élelmiszer ez egy közös, egy, egy közjó, amelyet a mezőgazdaság állít elő, és ezt meg kell tartani. Természetesen ennek során ügyelni kell az elkövetkező évtizedek élelmiszer biztonságára. Ezen kívül nagyon jó minőségű élelmiszert szeretnénk Európában, szeretnénk az állatjólétet is, állatjólétet is, illetve a környezetvédelmet is. A a eh, termelnek a mezőgazdálkodók, de nem mindig kapnak megfelelő pénzt ezért. Tehát ezért támogatásra van szükség. Jó az, hogy a jelentés eh, a hektár alapú eh, kifizetéseket támogatja, hiszen így szembe lehet nézni, illetve fel lehet lépni az intenzív műveléssel szemben. Megszakított az elnök a felszólalót. Peszke kollega következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Tudjuk, hogy a KAP az EU-ban, ez egy nagyon bonyolult téma, a hagyományos folytatása a kapnak aránytalanságokat eredményezett. A pénzügyi segélyeket, ha el akarjuk osztani a gazdálkodók között, akkor objektív feltételekre van szükség annak érdekében, hogy versenyképes piacaink lehessenek. A pénzügyi támogatást megfelelően kell elosztani, kiegyensúlyozottan annak érdekében, hogy mindenki ugyanolyan fajta támogatást kapjon, és egyformán tudjon versenyképes maradni. Ezért a hatos módosítást támogatni kell, amely pontosan az igazságosságot vezeti be ebbe a rendszerbe. Be. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Most pedig szeretném átadni a szót Vertman asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt kollégák! Az agrárpolitikának koherens keretre van szüksége, és az Európai Uniót ennek erősítenie kell, és a regionális különbségekre tekintettel kell lenni. Ausztria számára a második pillér nagyon fontos. Hogyha a speciális környezetvédelmi beruházási programokra gondolunk, jelentősek a kihívások, a nép, világ lakossága 9 milliárdra fog növekedni, és ezzel párhuzamosan a vízhiányjal, a szárassággal és a klímaváltozás következménye is meg kell küzdenünk. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az EU nem csak befelé dolgozzon jól együtt, hanem a világ szinten koherens módon lépjen fel. Köszönöm szépen, kedves kolléganő! Kelly képviselőnek adom meg a szót, parancsoljon. A mai vita nagyon érdekes volt, nem csak a mezőgazdaság szempontjából, hanem amiatt is, mert szóba kerültek végre a fiatal termelők. Az ő támogatásukat nagyon fontosnak tartom, nem szabad renacionalizálni a kapot. A bizottság azt mondja, hogy a két pillért meg kell tartani, mert az egyes pillér nélkül nem, nincs szükség a kettes pillére sem. Ö, és ahogy Dad asszony is elmondta, igazságosságot kell teremteni, főleg a költségek növekedése, illetve a vásárlóképesség megváltozása tekintetében. Lajnan úr utalt a történelmi gyökerekre. Fontos, hogy a termelők ma tudják, érezzék, hogy mi fog történni, és ne érezzék azt, hogy a spekulációnak kiszolgáltatva kell termelniük, és a történelmi modellek keretei között kénytelenek tovább termelni. Üdvözlöm tehát a reformot. Köszönöm, kolléga úr. Most Tarabella úrnak adom meg a szót. Elnök úr, biztos úr, én is köszönöm Lion úrnak a jelentést. Ez egy pozitív lépés, egy első lépés a kapreformja felé. Ez egy egyik legnagyobb európai politika, amely az élelmiszerellátást, a társadalmat és a piacot is érinti. Legyünk realisztikusak, legyünk tíz felek, vagyis igazságosak a tagállamok és a termelők irányába, legyünk hatékonyabbak, jó elveket fogalmaz meg. Megfelelő intézkedésekre van szükség persze ahhoz, hogy ezek az elvek megvalósuljanak, és a fogyasztókig is eljussanak. A kap legyen erős, amely csak költségvetési reformmal képzelhető el. Annyi az új kihívás, a a talajerózió, a klímaváltozás, a vízhiány, hogy egy felelős kaphoz ö, több erőfeszítésre szükség, és több összhangra. Köszönjük, Tarabella úr! Most Szilvesztrisz úrnak adom meg a szót. És egyúttal megköszönöm neki. Grazie, Presidente. Azt a hozzájárulást, amivel eddig is hozzájárult a szöveg megalkotásához. A kap régóta nagyon fontos politikája az EU-nak, foglalkoztatási szempontból is. Az agrárfoglalkoztatás azonban az utóbbi tíz évben 20%-kal csökkent, ez 4 millió munkahelynek felel meg. Ennyit vesztettünk el. Tehát, ha a foglalkoztatást akarjuk az EU 2020-as stratégiában erősíteni, akkor ezt a kapban is érvényesíteni kell. Fenntartható növekedésre van szükség. Az új kapnak garantálnia kell, legalább ugyanazt a szintet kell költségvetésileg képviselnie, mint az előző képviselt. Biztos úr, a parlament kérése nem az, hogy ugyanazt a pénzt kapja meg a kap, hanem többet kapja, mint eddig, mert egyébként az új kihívásoknak nem tudunk megfelelni jelentős költségvetés növelésre lenne szükség. Lion úr jelentése nagyon fontos pozitív aspektusra felhívja a figyelmet, az árakra, a garanciákra, stb. félbeszakítja az elnök a felszólalót. Köszönöm. Utolsó spontán felszólalónk Elvis úr lesz. Nós também defendemos uma política agrícola. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Mi is azt szeretnénk, hogyha egy erős közös mezőgazdasági politika valósuljon meg. Az állampolgárok miatt is nagyon ambiciózusnak kell lennünk, és minden európai régióban lehetővé kell ezt tenni. Az azúrák számára nagyon fontos az, hogy megfelelő legyen a kap, hiszen támogatásra van szükség ahhoz, hogy fenntartató mezőgazdaságot tudjunk folytatni. A történelmi elosztása a pénzeknek a portugál gazdálkodók számára hátrányos volt, a portugál mezőgazdaság jellemzőit akkoriban nem vették megfelelően figyelembe. Arra van szüksége, arra van szükség, hogy megfelelően működjenek a piacok mindenhol Európában. Az európai mezőgazdaságot termelékenyebbé kell tenni, az állampolgárainkat el kell tudni látni élelmiszerrel. Elnök megszakította. Köszönöm szépen, mondja az elnök még 30 eh, felszólaló kér, kért volna szó, 30 kértek eh, még szót a spontán felszólalások kapcsán, és ketten jelentkeznek ügyrendi pontban. Megginesz asszony ügyrendi pontban. Igen, ügyrendi pont. Tudom, hogy a kollégáim is eh, osztoznak a véleményemben a spontán felszólalást illetően, de az Agri Szakbizottság képviselői, régen foglalkoztak ezzel a dosszéval, úgy gondolom, hogy neki kellett volna meghallgatni a véleményüket, és én nem tudtam eh, jelentkezni spontán módon, mert nem is nézett rám, tehát eh, én szerettem volna, hogyha beszélhettünk volna a kevésbé eh, kezd, a hátrányos helyzetű területekről, amelyeket az egyes pillérbe kellene helyezni, és szeretném erről hallani a bizottság véleményét. Elnök ezzel kapcsolatban benyújthat egy írásbeli nyilatkozatot, Láttam, hogy szót kért volna, láttam a többi kollégát is, de a probléma az az, hogy ez a naporendi pont nem strukturált, tehát ez a spontán felszorolások pontja, ez nem strukturált, nem lehet prioritást adni a szakbizottsági tagoknak, hanem azok kapnak szót, akik akik gyorsan jelentkeznek. Általában öt kolléga kaphat szót ebben a pontban, de tíz felszólalót engedtem, és tudom, hogy gond van a frakciókban a felszólalási idők elosztásával, mindenki kapott egy vagy másfél percet, nem lehet mindenkinek megadni a szót, aki szeretne beszélni. A normális felszólalási időkön kívül ezt nehéz megtenni. Sógor képviselő kap szót. Äh, ich möchte genau das Die Vorrednerin gesagt hat, natürlich ein Danke. Dass Szeretném azt kiemelni, amit äh, sokan elmítettek, hogy a téma mennyire fontos, nagyon sok olyan terület van Európában, amely nagyon veszélyeztetett, és ez túllép a szakbizottságokon gond az, hogy a spontán felszólalási idő nincsen rendesen szabályozva, szeretnénk, hogyha ez megtörténne. Jobb lenne, hogyha inkább eh, jelentkezhetnénk. Nagyon fontos az, hogy eh, elmondanák, hogy ki az, aki hozzászólhat, ki az a tíz ember, aki hozzászólhat, ez sokat segítene nekünk, kevésbé lenne stresszes, örülnék annak, hogyha lenne egy megoldás, amely megfelelne az elvárásainknak. Szeretném, hogyha ezt figyelembe vennék. Szóval, kolléga, vamos a ver. Önnek teljesen igaza van, kedves kolléga. Igaza van. A spontán felszólalások rész teljes mértékben szubjektív. Az elnöknek természetesen van szeme, de nem látja be a teljes hemiciklust nem tud egyszerre mindenkit látni. Ez azt jelenti, hogy a spontán felszólások keretében fel kell hívni az embernek magára a figyelmet, de sajnos nem tudja mindenki megkapni ezt a figyelmet. A parlament elnökségének kell a szabályt megváltoztatnia, de ez még nem történt meg. Amit meg eh, Guinness kolléganő mondotta, a szakbizottsági kollégáknak kell prioritást élvezniük, én ezt értelmesnek tartom, de ez egyelőre nem tervezett. Az ülés levezető elnök a saját értékelése alapján adja meg a szót a spontán felszólások keretében, és ez nehéz helyzetbe hozza őt is. Tehát nem adom meg tovább a szót. De a kollégák sem tartják be a, az ügyrendet, a kék kártya nem arra való, hogy az ember szót kapjon a spontán felszólások keretében, ez nem arra való, hanem arra való, hogy a felszólalót valaki e, megszakítsa, és 30 másodperces kérdést tehessen fel azzal összefüggésben, ami elhangzott. Nagyon sokan állandóan a kék kártyájukkal jelentkeznek, lehet, hogy egy szemináriumot kéne tartani arról, hogy mindenki megtanulja azt, hogy hogyan működik a kék kártya, illetve hogyan működik a spontán felszállalások kerete. Vagy kézzel, vagy fehér cetlivel kell jelentkezni, de nem a kék cédulát kell feltenni tovább nem is szólok, hiszen már így is nagyon túl mentünk az időt ez alatt az idő alatt egyébként két-három másik embernek már megadhattam volna a szót. Úgyhogy most Csoros biztosnak fogom megadni a szót, hogy térjen ki a megjegyzésekre. Elnök úr. Nem tudom, hogy sok kérdés hangzott-e el. Az volt a megérzésem, illetve a véleményem, hogy az alapelv megerősítésére került sor, és az jelentés is ezt mutatta. A következő derült ki számomra ebből a vitából. Szükség van a kapra, és közös van egy olyan politikára, amely közösségi politika, és szükség van egy olyan költségvetése, amely megfelel a kap céljainak. Éppen ezért egy realista költségvetésre van szükség, tehát egy olyan költségvetésre, amely megfelel a céloknak. A következőt eh, lehet megállapítani. A gazdáktól egyre többet követelünk, éppen ezért jobban kell használni a rendelkezésre álló eszközöket, egyértelműbben kell a célokhoz utalni. Lewandowski kollégám, a költségvetési biztos szintén itt van, és ő meg tud erősíteni abban, hogy egy olyan költségvetést kap majd a kap, amely a célokkal összhangban áll. A következő is kiderült még számomra a vitából. Azért, hogy a közösségi agrárpolitika elérhesse ezeket a célokat, a különbségeket a különböző termelési módszerek mellett között figyelembe kell venni, tehát a sokszínűséget figyelembe kell venni a régiókban, azért, hogy a célokat el lehessen érni. Nagyon fontos az élelmiszerellátás biztonságának kialakítása, illetve a környezetvédelem szempontjainak érvényesítése, a jobb igazgatás, a források jobb kezelése, illetve a gazdasági képességek jobb figyelembevétele a gazdasági térségekben, illetve vidéki térségekben. A kap jövőjével kapcsolatos elgondolásoknak hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy a fiatal gazdákat bátorítsuk, perspektívát mutassunk a számukra, azok, akik a mezőgazdaságban szeretnének tevékenykedni, számukra biztosítani kell azt, hogy a eh, jövőbeni feladataiknak eleget tudjanak tenni. Szeretnék egyértelmű jelzést küldeni Kelly úrnak is a közvetlen kifizetések kapcsán, azért, hogy felrebb legyen a mezőgazdaság, felrebb legyen a kap. Világos, hogy egyértelmű kritériumokra van szükség a közvetlen kifizetések elosztásában a céloknak megfelelően. A történelmi utalások számomra nem jelentenek fair és átlátható kritériumot. Éppen ezért most valami újra van szükség. A történelmi referenciákat fel kell váltani egyértelmű célokkal. És ez fejrebb helyzetet teremthet, illetve az Európai Unióban a mezőgazdaság sokszínűségét is jobban figyelembe veheti, és lehetőséget biztosíthat a gazdáknak ahhoz, hogy a forrásokat hatékonyabban tudják használni. Európa számára van szükség a kapra, egy olyan kapra, amely az egész Európai Unió számára politika, és nem, biztos, nem akadályozza meg a többi térségeket a világban a, abban, hogy mezőgazdaságaikat fejleszték. El. Köszönjük szépen! Most pedig megadom szót Lion úrnak, a jelentés szerzőjének, miközben még egyszer köszönöm neki a kiváló munkát, amelyet elvégzett. Két perc van. Köszönöm, elnök úr! biztos úr. Néhány kulcsfontosságú kérdésre szeretnék reflektálni, amelyek elhangoztak a vitában, és stratégiai jelentőségűek. Nyilvánvaló, a két pillért meg kell tartani, élelmiszerbiztonságot meg kell teremteni. Az élelmiszer termelés kell a kap középpontjába állítani. Egyetértek ezzel. Minden más, az csak adalék, másodlagos dolog. Legfontosabb az, hogy profitábilis élelmiszertermelő ágazatunk legyen. Erős költségvetésre van szükség, nyilván. Tisztességes, bizt, ö, igazságos elbánásra az új tagállamokkal szemben egyetértek ezzel. Most már ki kell egyensúlyozni a különbségeket. És meg kell felülnünk az EU 2020 stratégia prioritásainak is. Nyilvánvaló a kap része az EUR 2020-as stratégiának nem lehet attól külön kezelni, és nem a probléma része. Michel Beffen, Heusling úr, Lesznicsak úr és Nikolson úr felvetései reagálnék, ők voltak a kisegítőim, a shadowim, sokat köszönhetünk nekik Világos lett a megszövegezés, és azt hiszem egyértelmű, hogy a, a parlament mit szeretne, mit vár el a kaptól 2013-ig, és azután. Erős pozíciónk vannak a bizottsággal folytatandó tárgyalások során, és kérem a biztos urat, hogy ő is lépjen közelebb hozzánk, mint ahogy mi is igyekszünk a bizottság elképzeléseit is magunkénak tekinteni. Ezzel lezárom a vitát, mondja az elnök erről a nagyon fontos témáról. Elnézést kérek azoktól, akiknek nem tudtam megadni a szót. Így is